Következik a szavazás magyarázat. A gázai övezet kapcsolatos állásfoglalásról Szamber úr következik. Elnök asszony, megpróbálom most elmagyarázni azt, hogy miért voltam az egyetlen olyan tag, aki elutasította ezt az állásfoglalást. Nem azért tettem azt, mert ezt, mert nem szeretném, hogyha a tragikus sorsú személyeknek a gazdasági segítséget meg akarnám tagadni, nem erről van szó, erre szükség van. De azért szavaztam ellene az állásfoglalásnak, mert ez a állásfoglalás hasonlóképpen a legtöbb közelkeletről szóló állásfoglalással nem helyes, ugyanis nem mondja ki, hogy a helyzetben kik a hibásak, kik azok, akik a jó oldalon állnak. Éppen ezért ezt az állásfoglalást nem szabad, hogy megszavazzuk, gondolom én. Nos, Gázában a Hamász tevékenysége miatt, amely egy szuverén államra rakétákat lő ki, és amely államnak egyébként joga van ahhoz, hogy megvédje saját állampolgárait, és egyébként egészen addig, amíg nem világos az Európai Parlament részéről a hozzáállás valamilyen állásfoglalásban, azzal kapcsolatban, hogy kié a felelősség, addig nem elfogadhatóak ezek az álságos állásfoglalások. El kell ismerni a helyzetet, tárgyalásokra van szükség, és majd utána meg lehet kezdeni a béke folyamatot. Elnök, köszönöm szépen. Következő lenne a kinok jelentés, és ezzel kapcsolatban Tomasz Csuszka fog felszólalni. Pani Przewodnicząca, konieczny jest wzrost... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igaz és helyes az, hogy a felnőtteknek nagyobb a felelőssége, ha gyermekeket nevelnek. Különösen igaz ez a fegyveres konfliktusok idején, és olyan helyeken, ahol a gyermekeket fegyverhasználatra kényszeríték, anélkül, hogy bármiféle egészségügyi ellátást biztosítanának számukra. Azért szavaztam a jelentés ellen, mert én úgy gondolom, hogy itt a gyakorlatban nem arról van szó, hogy a gyermekek élethez való jogát kívánjuk biztosítani. Szünet asszony következik. Kamal úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Whitney Houston nagy filozófus azt mondta, hogy a gyermekek a jövőnk, tanítsuk meg őket, és mutassák meg majd ők a belső értékeket. Hát sajnos az a helyzet, hogy ebben a jelentésben megnézzük ugyan a jövőt, és feltűnő számomra ebben a jelentésben, hogy a gyermekek oktatását és fejlesztését tartjuk szem előtt, nem csak a gyermekeket, nem csak a nőkre, a lányokra gondolok, és nem csak a felsőoktatásra, hanem az alapoktatásra. Erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk, de tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy csak állam kontextusában, vetületében gondolkodunk, hiszen vannak már olyan kezdeményezések, ahol az állam nem tud segítséget nyújtani, utalnék itt a newcastle kezdeményezésre, ahol magán kezdeményezésekkel is elérhető ugyanez. Tehát én azt mondanám, hogy az állami kontextuson túl is tekintsünk a megoldások érdekében. Köszönjük szépen, most következik Színat asszony. Sorry, I... Elnézést kérek, én a kinok jelentés ellen szomorú szívvel szavaztam, mert a problémák, amiket felvet, nagyon fontosak. Tragédiák következnek be mindenütt a világon. De jelentése alapja az ENSZ emberi jogi egyezménye. Egyre többet teszünk egy nagyon is hibás dokumentum alapján. Ez az egyezmény mindig is kompromisszum volt. Mindig is vegyes felvágott volt, ahogy tetszik. Nagyon sok jó dolog van benne, másrésztről viszont vannak teljesen elfogadhatatlan részei. 89-ben készült, és például például a tömegkommunikációhoz eh, való hozzáférésről szól. Igazából akkor írtak el, amikor nem tudtunk predatorokról például. Ez egy nagyon is hibás mm, egyezmény, mert ö, eh, csak úgy tűnik, hogy ebben az egyezményben az állam az egyetlen, aki tudja, hogy mit kell a gyermekeknek, és nem a család. Tehát igazából, eh, ha úgy tetszik, eh, a családot nem mind a gyermekek jogainak garan, garanciáját, vagy, vagy ö, eh, tekinti. Azt hiszem, hogy az abortuszhoz való jognak semmi helye nincs egy ilyen egyezményben. Elnézést kollégák, mondja az elnök asszony, egy percesek a hozzászólók. Haman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A választóink szívesen tudnák, hogy hová is jutottunk ezen a területen. Az ír népszavazás előtt és azután azt mondták nekünk, hogy az Európai Unió igazából nem nagyon közeledett egy közös külpolitikához, és az abortuszban nem kíván beavatkozni. Most pedig ez a kettő összekapcsolódik egy jelentésben. Minden ígéret ellenére, ami arról szólt, hogy meghallgatjuk az embereket, és testre szabott politikákat dolgozunk ki. Én nem így jártunk el. Nagyon szép példa volt erre ma reggel, amikor meghallgattuk a cseh köztesek elnökét. Beszéde, ha én banális pontokat emelt ki, mint például, hogy jobb a kormánya van ellenzék, és hogy fogadjuk el mások véleményét és más véleményeket. Ez a tisztelt ház mit mondott? Amikor arról volt szó, hogy mások véleményét hallgassuk meg, ha néhányan kiléptek, ki mentek a teremből van, aki hallani se bírja, a szocialisták, meg a népátok közül is. Hát kérem szépen, milyen ennek a háznak a hozzáállás a választokhoz? Kérem szépen, tartsátok meg a népszavazásra, figyeljétek meg, hogy mi lenne akkor, ha ti is népszavaztatnátok. Most pedig a Kotinyi jelentést nézzük. Tomaszewska asszony. Elnök asszony. Az irányelv, a 2002 per 14-es irányelv végrehajtása, amely a konzultáció általános keres, keretének létrehozásról szól, nagyon fontos pont a válság idejében, amikor arról van szó, hogy az ember e, tudomásról vesz, illetve megfelel a társadalmi felelősségnek. Különben nem lehet megvédeni a munkahelyeket, hogyha nem tudjuk a, a munkavállalókat továbbképezni az irányelv mindkét fél részére végrehajtható. Éppen ezért támogattam. Most pedig Szekiewski úr kért szót. Gospodárka społeczna pełni ważną funkcję w rozwoju lokalnym i regionalnym. Köszönöm szépen. A gazdaságnak kettős szerepe van az Európai Uniónak is különböző funkciói vannak, és hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor az Unió nagyon sok munkahelyet is teremt. 7 százaléknak több munka jut a vidékfejlesztés is egy nagyon fontos terület, amit fel kell kerül, karolni, ahol új munkahelyeket lehet teremteni, és az iparosodással tulajdonképpen a kiegyensúlyozott fejlődéshez is hozzá lehet járulni a vidékeken, a vidéki területeken. A hagyományos ágazatokat is erősíteni lehet, azt a kereskedelmet, és azt az ipart, ami hagyományosan jellemző ezekre a vidékre. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök asszony! Nem csak a válság vezetett oda, hogy a szükséges intézkedéseket foganatosítottuk. Én úgy gondolom, hogy az egész társadalmi fejlődés is részese ennek minden egyes újonnan megteremtett munkahelyjel, minden új termék és szolgáltatás, amely jó minőségű, nagy jelentőséggel bír. Én támogattam ezt a jelentést, és azt várom az Európai Bizottságtól, hogy egy új megközelítéssel álljon elő, különös tekintettel a most aktuális helyzetre és a most társadalomra, hiszen tudniuk kell, hogy milyen támogatásra számíthatnak az Európai Uniótól. Köszönjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy olvastam ezt a jelentést a szociális gazdaságról, is olvastam, és két dolog az, amiben megütköztem. A szolidaritás a felelősség, a demokratikus felelősség mind-mind szerepelt ebben, de a profit elérése nem garantálja itt az olvasottak alapján az, hogy ezt újra investáljuk és munkahelyeket teremtsünk velük. Ha a szociális szükségletekről, igényekről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nem is annyira profitra kellene kihelyezni itt a hangsúlyt, hanem a munkahelyteremtésre. Ugyanis, ha nem így járunk el, akkor egy múltszázadi osztrák közgazdász hiába intett óva bennünket, ugyanebbe a hibába fogunk esni. Éppen ezért nem tudtam támogatni ezt a jelentést. Doyle asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a mentális egészség, a mentál higiénia fontos ebben a házban. Igazából az EU egészségügyi napirendjén első számú kell legyen. 2020-ra a mentális problémák a legsúlyosabbak lesznek, vagy a legfontosabb betegségek. Mi azért beszélünk, hogy beszéljünk mondjuk a mentálhigiénés politikánkról van egy dokumentum, ami a változásról szól. És azt kell mondjam, hogy a mi nemzeti politikánkban sok minden megtalálható, mint abban a jelentésben. Attól tartok azonban, hogy nem felel meg a jelenlegi mentálhigiéni szolgáltatások sora. Hatalmas a szakadék az elmélet, a jelentések. Az én országomban van egy cselekvési program, tehát az elmélet és a gyakorlat, a szolgáltatás között nagyon nagy a terület. Hamupipőkeként kezelik a mentálhigiénét. Ezt kérem változtassuk meg. Gillasszony. Négyből egy ember élete során legalább egyszer tapasztal mentális problémát. A fogyatékosság legfontosabb tényezői között és a mentális higiénia szerepel. Éppen ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy korszerűsítsük a mentálhigiénés jogszabályokat, amelyek ö, kiemelik azt, hogy hogyan lehet elérni a mentális egészséget. Az én választok a West Midlandsben. Az internet, a média, az iskolák mind fontos szerepet játszanak abban, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mit is jelent a mentálhigiénia. De sokkal több kutatásra van szükségünk a mentálhigiénia területén, és hogy hogy függ össze a fizikai és a mentális betegségek sora. Tehát az Európai Szociális Alap, az ESA és a Regionális Fejlesztési Alap finanszírozhatná ezeket a kutatási programokat. A munkáltatókat egészséges munkalégkört kell teremteni, oda kell figyelni a munka által okozott stressz hatására. Ebben a, éppen ezért én nagyon nagy örömmel támogattam. Tomaszewska asszony ismét. Kedves elnök asszony, bizony 90%-a a az öngyilkosoknak korábban mentális problémákkal küzdött, általában civilizációs betegségek nevezzük ezeket, a stresszes életmódból fakadnak, mint például a depresszió. Bizony az emberek Európában egyre gyakrabban szenvednek idegrendszeri alapú problémáktól, főként időskorban. A stigmatizáció ellen fel kell lépni, segíteni kell a betegeket és családjaikat, és olyan eszközöket kell kidolgozni, amelyek a megelőzést is segítik. Ez a közegészségügyi helyzet javítását támogatja, éppen ezért támogattam ezt a jelentést. Káté Szenát, én meg, én igennel szavaztam a jelentésre. Úgy gondoltam, hogy tehát nagyon jó lenne, hogyha az elektromos sokról lenne szólni. Be kellene tiltani ezt a szörnyen kínzó kezelést, amit nagyon sok országban alkalmaznak. Európában egy másik rész, ahol vannak aggájaim, van egy olyan elmozdulás, hogy minden kisgyermeket meg kell vizsgálni mentális problémák szempontjából, és megfelelő kezelést kell biztosítani számukra. Ez a jelentés, hál' Istennek nem megy annyira messze, de van egy kis utalás arra, hogy a gyermekeket megvizsgálják, ha a gyermekeket gyermekekként vizsgáljuk meg, nagyon sok gyermek nem tűnhet esetleg normálisnak. Úgy tűnik talán vannak olyan gyerekek, akik nem fejlődnek megfelelően. De az a kérdés, hogy miért rosszabbodik a helyzet, például az öngyilkosságok területén. Az a baj, hogy az embereknek nem tesszük lehetővé, hogy normális, egészséges módon éljenek. A társadalom olyan, ha mentális egészségünk romlik, gondolkozzunk el azon, hogy milyen társadalmat is teremtünk. Köszönöm szépen, most pedig rátérünk a Gyürk jelentésre. Rújtevúc úr! E, Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Én elleneztem az állásfoglalást, és tartózkodtam. Krízis közepette élünk, és az európai intézményeknek nagyon fontos problémákkal kellene megküzdeniük. Egy másik dolog. A tanulmányok költsége több millió eurót emésztett fel, ami a helyzetet, amelyek a helyzetet lettek hivatottak értékelni, és én úgy gondolom, hogy nem tudjuk ezzel megállítani azokat, akik többeket gyilkoltak le a terrorizmus elleni harc ürügyén. Azt kell mondanom, hogy ezek a dokumentumok nem hoztak hozzáadott értéket, sőt, csak kihúzták a filléreket az európai adófizetők zsebéből. Mindenkinek fizetni kellett, hát fizettünk is. A következő problémáknál szerintem előre gondolkodjunk. Doyle. Ramos jelentés és Doyle asszony. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon is üdvözlöm ezt a jelentést, de Miguel Ramos asszony jelentését, amely az alkalmazott kutatás és a halászat viszonyát feszegette. Na most, ami a halállományunkat illeti, kutatni kell, és nagyon nehéz az egyensúlyt létrehozni a legkorszerűbb tudomány alkalmazással csak pozitív hatással lehet. De bármennyire is ö, dicsérem ezt a jelentést, azt szeretném mondani, hogy ebben a szűkös gazdasági ö, világban nem szabad, hogy átfedések legyenek. Szükséges lesz azt garantálni, hogy közösségi szinten ne tegyük meg azt, amit legjobban tagállami szinten lehetne tenni. Köszönöm, asszony. Kemál úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nem tudom, az alkalmazott kutatást nézzük, ne nézzük-e meg esetleg a közös halászati ö, gaz, a politika hiányosságait. 40 éven keresztül a halászati politika célja az volt, hogy fenntartható halászati gyakorlatot tegyen lehetővé, de hát ez eléggé nagy kudarcot vallott. Nos, hát nézzük meg a tulajdonjogokat. Új-Zéland például a kormány felismerte azt, hogyha az embereknek érdeke megőrizni a halálományt, akkor mindennek lesznek érdek. Nézzük meg Izlandot, ahol egy piaci ö, alapú megközelítés alkalmaztak, ahol egyéni, ö, úgymond halázható kvótákat határoztak meg, vagy kereskedelmi forgalmazható kvótákat hoztak meg. De ha továbbra is egy olyan rendszer tartunk fenn, az innováció ellenére a kormányok egyes egyéni házatnak elmondják, hogy mennyit halászhatnak, akkor az alkalmazott kutatás, az ablakon kidobott pénz, szerintem töröljük el a közös halászati politikát. Most a Van Berg jelentés Gillasszony készült. Köszönöm szépen, elnök asszony, jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ez a jelentés arra szolgál, hogy hogyan kellene együtt gondolkozni. Ez a csökkentés azt fogja, azokat fogja segíteni, akiknek szükségük van erre, akiknek kevesebb a pénzük, mint többieknek. Ez a jelentés munkahelyteremtésről is szól, éppen ezért támogattam ezt a jelentést. Azt kell garantálni, hogy ne tűnjenek el a fekete gazdaságba ezek az állások. Remélem, hamar végrehajtják ezt, kiváltképpen nálam a West Midlands régióban, Britanniában. Ki kell eh, emelni azt, csökkenteni kell az áfát bizonyos termékekre, annak érdekében, hogy fellépjünk a klímaváltozás ellen. Ösztönözni kell az embereket arra, hogy ökotermékeket vegyenek. Ez a piaci alapú eszköz, amely a legnagyobb gyümölcsöt aratja majd le. Tehát nagyon fontos az embereket bátorítsuk arra, hogy energiahatékony és környezetbarát ö, és hűtőgépet vegyenek, kevesebb energiát alkalmazanak. Hát ezek a termékek olcsóbbak lesznek, ez a kevésbé jól keresőket támogatja. Az én kormányom nagyon fontos szerepet játszik, hiszen két és fél százalékot csökkentettük az áfát 2010-ig. Reméljük, hogy több tagállam is követ engem bennünket. Thank you, Mrs. Lulling. Uh, Madame la Luling asszony, elnök asszony, azokat a vitákat fogjuk mindenképpen, vagy azokat a harcokat fogjuk mindenképpen elveszni, amelyeket meg se kezdünk. Éppen ezért a csökkentett mértékű kedvez, hozzáadott érték az új tagállamokban nem állítható ugyanolyan szintre a régi tagállamok adópolitikája az újjal, és az biztos, hogy ilyen értelemben sikerült csökkenteni a bürokráciát. szerencsére elutasították azt, hogy ugyanazon a számlán különböző áfatartalmú termékeket külön-külön kelljen meghatározni. Egyébként pedig a bizottság javaslatát nem lehet ilyen értelemben értelmezni, ugyanis az, hogy most egy pofa sört lehajtunk a sarki kocsmában, az nem egészen ugyanazon a szinten van, mint egy luxus De lehet, hogy egyes kollégák nem értik a módosításom lényegét, de az biztos, hogy ennek a parlamentnek ezen a területen is meg kell mutatni a foga fehérjét. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy frakcióm és jó magam küzdöttünk azért, hogy az elkobzó jellegű adózó rendszert, amelyet a baloldal támogat, sikerült erre nemet mondanunk. Um, CIA uh, resolution, Mr. Sandberg. Sandberg képviselő következik, CIA jelentés. Köszönöm szépen. Nos, hát talán ez az egyik legnehezebb kérdés egy szabad társadalom számára. Egy szabad társadalom hogyan is veszi fel a harcot azokkal, akik el akarják őt pusztítani? Éppen ezért az a döntés, amit hozunk, nagyon fontos. Egyensúlyt kell teremteni, természetesen az emberi jogokat védelmünk kell, és természetesen a jogos útnak kell felülkerekednie, de bizony vannak olyan esetek, amikor bizony különleges intézkedésekre van szükség. Európában nem lehet, hogy mindig csak az Egyesült Államokra hivatkozzunk ebből a szempontból. Most a hazánkban egy nyolc személyt állítottak bíróság elé, akiket azzal vádolnak, hogy fel akartak robbantani gépeket, hát nem sikerült nekik szerencsére, de az biztos, hogy biztosítanunk kell azt, hogy egy szabad társadalomnak megfelelő eszközek legyenek a rendelkezésére, hogy felvegye a harcot azokkal, akik őt el akarják pusztítani. Ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogjuk tudni beteljesíteni a választóink akaratát. Rutovec úr. na ten temat się już wypowiedziałem. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. A témával kapcsolatban én már felszólaltam, úgyhogy köszönöm. Köszönjük. Akkor áttérünk a von Vogau jelentésre. Felgór. Azt javasoltam az ír képviselőtársaimnak, hogy tartózkodjanak a von Vogau jelentés kapcsán, és a Vatanen jelentés kapcsán is, azért mert a semlegességet kívánjuk fenntartani. Írország nem kíván csapatokat küldeni sehová, mandátummal kizárólag, ezt kívánjuk fenntartani majd a Lisszaboni szerződés értelmében is. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk felkészültek arra, hogy a békepen feltartásban részt vegyünk, mert Csádban is nagyon sikeresnek elkönyvelhető akciókban vettünk részt, de az ENSZ mandátuma sajnos nagyon sok esetben nem tudott időben fellépni. Békefenntartói szempontból most járt le egy egyéves mandátum, ami sikeresnek mondható, és ezért Írország továbbra is fenntartja a béke fenntartói feladatait az ENSZ égi, égisze alatt. Köszönöm szépen. A Vatanen jelentés a következő, és Kalám úr kap szót. Köszönöm. Én megszavaztam a 43-as bekezdést a Vatanen jelentésen belül, de csak azért, mert Landsbergi kolléga a szóbelileg kiegészítette. Mégis azt mondom, hogy az eredeti 43-as bekezdést is támogatni tudom, amelynek a vége a következő. has recently advanced would seriously undermine the credibility of EU security structures and strike a wedge into the EU-US relationship. Madam President. Elnök asszony, Miután ezen a héten az EU-Oroszországi Együttműködési ülésen ott voltam, úgy gondolom, hogy nem tekinthetünk el attól, amit brutális igazságnak és realitásnak nevezett Vatanen kollega, amelynek az az eredménye, hogy jó és rossz partnerek vannak az Európai Unión belül, ezen el kell gondolkodnunk. Köszönöm szépen, Zomberg kollega. Elnök asszony, örülök, hogy röviden szólhatok erről, mert fantasztikus beszédet hallottunk a cseh köztesek elnökétől. Ugye arra emlékezette bennünket, hogy milyen volt az ő és a mi történelmünk. Kiváltképpen Kelet-Európában megszállták őket a nácik, aztán a kommunisták. Ez igazán bemutatja azt, hogy mennyire fontos a NATO szerepe és annak megőrzése. Az Európai Unió persze van szerepe a társadalomban, de a nyugat alapvető védelme a NATO kezében van. Ez azért van így, mert ez az USA-val kötött szövetségünk. Ennek a parlamentnek az egyik kellemetlen aspektus, amit sokszor megtapasztalok, az az, hogy néha úgy tetszik, Amerika ellenes érzelmek kerekednek felül. Az USA volt az, amely garantálta azt, hogy most itt beszélhetünk szabad polgárokként és a NATO garantálja ezt a vitális szövetséget. Kmal úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az elmúlt évszázad során, és eddig ebben az évszázadban is, a NATO megőrizte a végét. De vannak ebben a házban olyanok, akik alá akarják ásni ezt az intézményt, azt, ami segítségével együttműködhetünk az amerikai, kanadai kollégákkal és több e, európai országgal. Hogy is kívánjuk alásni? Nem csak azért, hogy megtámadjuk és támadjuk a nato hanem kvázi csinálunk ilyen második típusú struktúrákat, ahol az USA és kanadai katonák együtt ülhetnek az EU szakértőkkel, és lesz egy másik ülés, ahol csak az EU katonák, EU-s katonák fognak ülni, kanadai és amerikai kollégák nélkül. Nos hát ez aztán pénz és idő fecsérlés. Ne felejtjük el, hogy milyen nagyon fontos szerepet játszott a NATO. De ne felejtjük, hogy a NATO arról is szól, hogy megosztjuk a terheket. Ha pusztán EU védelmi struktúrát alakítunk ki, akkor az angolok és a franciák fogják elvinni ennek a nagy részét, az oroszlán részét. Sokáig éljen a NATO, Börk úr. Amit már említettem, szeretném kiegészíteni. Mi reméljük, hogy Írországban elfogadják a Lisszaboni szerződést, meg fogjuk őrizni semlegességünket a Lisszaboni szerződés értelmében. A Lisszaboni szerződés ezt nem fogja megváltoztatni, de továbbra is aktív szerepet játszunk a békefenntartásban, ha van ENSZ mandátumunk, és ha az Európai Unió és belép, akkor nagyon szívesen támogatjuk korábban is részt vettünk EU-s békefenntartó misszióban. Azat Montát úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a munkatársaimnak is. A 17-es módosítás, illetve a 35-ös módosítás tekintetében szeretnék szólni. Jó magam és a mellettem ülő kollégák mellette kívántunk szólni, az űr demilitarizációjának, azonban sajnos egy harmadik fél elkalandoztatta gondolatainkat, ezért nem sikerült a jó gombot megnyomni. Elnök, köszönjük. Napolitánó jelentés következik. Usumeki úr. Köszönöm szépen. 14 évvel a barcelonai konferencia, valamint az Euromediterrán partnerség beindítása után a mérleg nem elfogadható. Ellenőrizni akarjuk, hogy milyen eredményeket sikerült elérni, és össze akarjuk hasonlítani azzal, hogy mennyit költöttünk erre a területre, azt hiszem, hogy ez legitim kérése ennek a parlamentnek, és a bizottságnak pedig feladata ezt megadni. Ne tegyünk úgy, mintha nem látnánk, hogy a civil jogokat, a polgári jogokat az euró-mediterrán térségben nem igazán védik, és igazából ez még egyáltalán nem valósul meg. A vallásszabadság például még most is csak egy halvány remény, és a gazdaság, illetve szociális növekedés nem igazán valósul meg, ugyanakkor az emberkereskedelem annál inkább virágzik, és főként hazám Dél-Olaszország és szűkebb értelemben Szicília partjaira veti az ember tömegeket. Ez pedig leginkább a szegény és gazdag régiók közötti különbségeket fogja növelni. Röviden még a 20 9-es és 36-os bekezdésekkel kapcsolatban a barcelonai folyamattal kapcsolatban ugyan igennel szavaztunk, de nagyon sok szkepticizmus van bennünk. Elnök Simánszki jelentés következik, és Szegieszki úr fog hozzászólni. A keleti partnerség rendkívül fontos kérdés, éppen ezért nagyon szeretném, hogyha az Európai Unió külpolitikájának egyik vezető tengelyévé válna ez. Nagyon sok fontos aspektus van, amelyekre oda kellene figyelnünk, például a demokrácia és az emberi jogok előmozdításának ügyében. Nagyobb politikai stabilitásra van szükség a partnerségi a térségbe tartozó országok tekintetében, és az alapjogokat is biztosítanunk kell. Ezen kívül a gazdasági integráció és a szabadkereskedelem is előmozdítandó területek Javítani kell a piacra férést, főként a mostani a válságos időszakokban. Harmadsorban pedig az európai biztonságot kell növelni, ami egyenle, egyenlő az energiabiztonsággal is. Ugyanakkor nem szabad, hogy a gázszolgáltatás tovább, vagy még egyszer meg szűnjön, és nem szabad, hogy monopóliumok alakuljanak ki a származási vagy tranzitországokban. Ami a tudományos együttműködést illeti, ez is integrált része mindennek a területnek, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy keleti partnereinkkel erről is beszéljünk. A keleti partnerségre külön vita van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Korbett úr következik. Két percben. Nagy örömmel szavaztam meg ezt a jelentést, és szeretném, hogy ha tála, tehát tálaszony ugye nemrégiben életet adott gyermeknek, és minden jót kívánok hozzá. Ő felvállalta, hogy jelentéstevő lesz ebben a témában, és ő konstruktív szerepet játszott. Az úgynevezett UKIP párti kollégáival szemben jól tudom, még sosem voltak jelentéstevők semmi jelentésben. Velük szemben az elmúlt négy és fél évben ugye 12-t választottak, választottak meg az ukipátból legutóbb. Általában ők a kispadról tekingetnek befele, és tehát nagyon fontos az, hogy az Európai Uniós jogalkotás széles körű támogatást nyer. Nagyon fontos, hogy a különböző tagállamok és különböző politikai nézőpontok kiegyenlített képviseletét garantáljuk. Micsoda a különbség van Dálaszon és kollégái között. Köszönöm szépen, Korvett úr! A tanács részéről négy közös álláspontot kaptam, és az érvelést is, ami mögöttük rejlik, illetve a bizottság álláspontját, a címéket majd a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében fogjuk megjelentetni. Három hónapja lesz a parlamentnek, hogy elfogadja ezt. Holnaptól számított három hónapról van szó, az ülés jegyzőkönyvét jóval